Egyet értenek a napi rendel? Ez az első kérdés. Úgy látom, igen. A jegyzőkönyvekkel egyet értenek, úgy látom ezzel is egyet értenek. Akkor a szokás szerint nem jelentek be semmit elnökként. A negyedik napi rendi pont következik, a mentesítés, az Európai Bizottság általános költségvetése. a jelentés készítője kíván-e hozzáfűzni valamit, nem kíván, akkor szavazni kezdünk. Az első, Sártlen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes, a kettes indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az elektronikus szavazás következik a véleménytervezetről. Tehát szavazzanak, kérem. Nincs itt a pártyám, plusz egyet számoljon hozzá. EFDD has one ex Egy plusz van az EFDD-nél. Lezárom a szavazást ezzel 47-4-8 eh, arányban elfogadtuk. Gratulálni szeretnék Jeti Meki asszonynak. A következő jelentés. Külügyi szolgálat. Kíván -e az előadó hozzáfőzni valamit? Nem, akkor megkezdjük a szavazást. Egyes mellette mellett az elfogadva kettes, mellette tartózkodás elfogadva hármas, mellette mellett tartózkodás elfogadva négyes, mellette elfogadva ötös, mellette ellen az elfogadva hatos, mellette ellen elfogad, elutasítva hetes, mellette ellen elfogadva nyolcas, mellette elfogadva kilences, mellette elfogadva tízes, mellette ellentart, elfogadva. 11-es mellette, 12-es mellette, elfogadva. 13-as mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellen elfogadva. 15-ös mellette ellen elfogadva. 16-os mellette ellen elfogadva. Szavazunk elektronikusan. Végszavazás. Megnyitom. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Ez 51 eh, 57 arányban elfogadtuk. A Gáller és én vagyunk azok, akik otthon felejtették a kártyájukat. A hatos napi rendi pont következik. Az emberi jogi jelentés. Most kezdődik az igazi munka. Páncéri úr. Kívánna hozzáfűzni valamit, mielőtt ítéletet alkotunk. Kis csöndet kérek. Kérem. Licóra is vonatkozik, ezt kérem, csendesebben tanácskozzanak. 64-es mellette, ellene tartozás elfogadva. 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Parancsoljon. Elfogadva. Két részben szavazunk a 70-esről. Az első rész. Among the member states and kiegészítése. Mellette ellen tartózkodás a második részt kiszavazza meg. Mellette ellen elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as, két részben szavazunk. Az első rész itt szerepel, kizárva a kiegészítés nélkül, tehát kiszavaznak az első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva a második rész. Majd nincs is értelme önmagában ezek után. Szerintem ezzel elutasították azt is. 81-es, mellette ellene tartózkodás elfogadott. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as, két részben szavazunk, specifically among Middle Eastern, ez hiányzik. Ki szavazza ezt meg? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész kiszavazza meg, tehát hogy hozzátesszük az előbbi szavakat mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznem kell. Megnyitom a szavazást. SND hat zwei Abstimmungs... A szocialisták és demokratáknál kettővel többen szavaztak. Fleckenstein megragad minden, minden alkalmat, hogy a saját emberi jogait előtérbe jezze. Lezárom a szavazást. 24-37 arányban, és egy tartózkodás mellett elutasítva. 84-esről két részben szavazom. Első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás. Szerintem ugyanaz a többség alakult ki elutasítva. 85-86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodás mellette, még egyszer tehát, ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellen tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene ellenőrizzük. Wo sind die jetzt? Ich mich an. Wo sind meine Leute denn jetzt? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 26-35 arányban két tartózkodás mellett elutasítva. Ezek után 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilencvenötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 35 35-26 arányban elutasítva. Kettes kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. Wo ihr Haben die meinen Mantel mitgebracht? Telefon, mein Mantel? Hm?

a tartózkodás elfogadó. 107-es mellette ellen tartózkodás elfogadó. 108-as mellette ellen tartózkodás elutasító. 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette e, tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk, ez okafogyottá vált. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogad a 126-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 34-35, 28 arányban, 29 arányban elfogadtam. Melyik következik? 124-es, ugye? 126-os. A hatos kompromisszumos következik mellette, ellenne tartózkodás elfogadva. Pantéri indítványa. Külön szavazunk. Az első részt kiszavazza meg mellette az elfogadva, a második rész kiszavazza meg, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 132-es egy szóbeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 132-es volt, ugye? Harminc egy. Harminc. Arányban elfogadva. 133-as. 133-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Abszolút lazom. Lezárom a szavazást. 33-30 arányban egy tartózkodás mellett elfogadva. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát Feküdt. Hát mellette? Nem, 140. Új szemüvegére ez nem történt volna meg, tehát 140 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 141 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 143 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 144 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 146 <clears throat> mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 147 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 148 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 155 mellette, ellenem tartózkodó elvetettük. 156 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 157 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 159 mellette, ellene tartózkodók ellenőrző géppel. Lezárom. 31-21 ellenében elfogadtuk. 161 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 160 mellette, ellene tartózkodtuk, elfogadtuk. 162 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodok, elvetettük. 164 mellette ellene tartózkodok elvetve. 165 mellette ellene tartózkodok elvetettük. 166 mellette ellene géppel ellenőrizzük. 166. Lezárom. Elfogadtuk 34-26 ellenében. Hárman tartózkodtak. 168 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 169 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A szocialisták szavazó kedve drámaian fokozódik 170 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 171 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 172 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 173 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 174 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük, elfogadtuk. 176 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 175 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 177 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 178. Parancsoljon! Géppel nézzük meg a 177-est ellenőrző szabadásra, bocsánatom. Lezárom a szavazást. Elvetettük 31, 31, éppen hogy. harminc egy harminc kettő ellenében elvetettük. Nincs meg a kártyája, de beszámoljuk a szavazatát az illetőnek. Akkor is elutasítottak volna, ha az nem lenne, akkor is, akkor sem menne át. 179 mellette, nyolc mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg géppel ezt is, hasonló helyzet, mint az előbb, úgy tűnik. Szavazást. 32-30 ellenében elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 180 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 181 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 182 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Géppel nézzük meg a 182-t elnöző szavazásra bocsátom. Lezárom a szavazást. 34-30 ellenében egy tartozás elfogadtuk. 183 mellette, ellene tartózkodók tök 184 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 185 mellette, 185 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Mostanakkor 186-os mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nem, még nem a kompromisszum, hanem a 191-es mellette ellene tartózkodás, 192 mellette ellene tartózkodó elvetettük, 193 mellette ellene tartózkodók elvetve, 194 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 195 mellette ellene tartózkodók elvetve, 196 mellette ellene géppel nézzük meg a 196-os sorsát. Lezárom a szavazást. 29-34 jelenében elvetettük. 197 mellette ellene tartózkodok, elvetettük. 198 első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók. Ezt géppel nézzük meg. Lezárom az elnöző 24-37 rendében elvetettük. 199 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 200 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 201 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 202 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 203 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 204 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 213 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, akkor most jön a 217-es mellette ellene tartózkodók elvetve, 218 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 219 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 221 mellette ellene tartózkodók elvetve, 222 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 223 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük, kérik, 223 géppel ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35 25 ellenében. 224 mellette ellene tartózkodok elvetve. 225 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 226 mellette ellene tartózkodók ellenőrző géppel a 226-ost. Lezárom. Elvetettük. 27 Henkel féle mellette ellene tartózkodók elvetettük. 228 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 229 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 2.30 mellette, ellene tartózkodók elvetve 2.31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 2.32 mellette, ellene géppel nézzük meg, elnőrizzük. Most zárom le. 34-26 ellenében átment. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 2-35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 238 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 239 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 241 mellette ellene 241 241 mellette ellene elfogadtuk géppel ellenőrizzük akkor Lezárom a szavazást. 34-27 rendben átment. 243 mellette ellene tartózkodók. Géppel nézzük meg. 34-30 ben átment. 245 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 246 mellette, Viszkit? Lezárom. Még nem. Valaki elment? Senki sem ment el. Heten még nem adták le a szavazatokat. Lezárom. Elvetettük 30-30 az állás. Pontosabban 31 ellenében. Így is, úgy is. 247 mellette ellene tartózkodók ugyanaz a többséggel elvetettük. 246 először. Ki támogatja a 246-ost? De ma szavaztunk, nem? Valaki bezavart, nem tudom pontosan ki, 246. Nem. 246. Ki van mellette? Ellene? Kapaszkodok. Elveszem. 247 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 242 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 244 mellette ellene tartózkodók éppen ellenőrizzük. Lezárom. 35-en, igen, 29 nem. Elfogadtuk. 248 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 34-28 ennében elfogadtuk. 251-nél tartunk. 251 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 255 mellette, ellene tartózkodok, elvetve. 256 mellette, ellene tartózkodok, elvetve. 257 mellette, ellene tartózkodok, elvetve. 258 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 259 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 260 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 261 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 252 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 253 mellette, ellene tartózkodók géppel ellenőrizzük 263 mellette. Lezárom. 27 ellenében elvetve. 264 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 265 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 266 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 267 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 268 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk, 269 mellette ellene tartózkodók elvetve. 270 mellette ellene tartózkodók elvetve. 271 mellette ellene tartózkodók 271 mellette ellene géppel nézzük meg a 271-est. Lezárom. 33-30 nyelvében átment. 272 mellette, nem tartózkodok, <laughs> elvetettük. 273 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 274 mellette, ellene tartózkodok, elvetve. 275 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 276 mellette ellene tartózkodók elvetve. 277 mellette ellene tartózkodók elvetve. 280 mellette ellene tartózkodók elvetve. 278 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 279 mellette ellene tartózkodó, elvetve. 282 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük ellenőrizzük a 282 lezárom 31-31-ben elfogadtuk. 283 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 284 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Szóval 284. 284. Abstimmungsgeschlossen. Lezárom. 31-29 ellenében elfogadtuk. 285 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön most a 286 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 287 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 288 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 289, két részben. Első rész a specially well, aztán meg a nélkül. Ki szeretne a nélkül mellette szavazni? Egyes rész mellette. Mellette. a néppárt lenne a speciális de hogy mégsem, elutasítottuk. A második részt elutasítottuk. Äh, Elektronikusan szeretnének szavazni a második részről? Az especially szó. Alors, klar abgelehnt. Szerintem világosan elvetettük. Closed. Ist mit 23... 23-33 ellenében elutasítottuk. 291 mellette ellenmi tartózkodók felvetettük, 290 mellette ellene tartózkodók elvetve. 292 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 293 mellette ellene tartózkodók elvetve. 294 mellette ellene tartózkodók elfogadtak 295 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 296 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Kettő kilencvenhat. Lezárom. 36-28 ellenében elfogadtuk. 297 első rész mellette, ellene tartózkodók elvetve, második rész mellette, ellene elvetettük 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most jön a 301 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 302-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 304 mellette, ellene tartózkodás F elutasítottuk. 306 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 307 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 308 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 309 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 310-es első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene tartózkodás még egyszer, 310 második rész mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30-32 ellenőben elutasítottuk. 311 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 312 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 313 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 314 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 315 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, ellenőrizzük. Pirisos. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 31-30 ellenében 33 ellenében elutasítottuk. Láttam. 316-os mellette ellen, ellene elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 323-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 324 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 325 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a szocialisták elsősorban teljesen feladta, hogy részt vegyen a szavazásban. 326-os mellette. Jó reggelt! 326-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 327-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 328 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 329 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 330 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 331 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 332 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. hatos Elfogadtuk. Ah, yeah, we Kicsit előre To try it, but... Gondoltam, megkísérlem. Három, három, három. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk nyelvi kérdés nem. 335 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 336, 37, 38 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ist, bitte? Das EVP ist zu vielen Zählern in Gáler. A néppártból túl sokan vannak, egyre többen szavaztak, Gáler nem számít. 28-36 ellenében elutasítottuk. 339 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 340, 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 342 mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer, 342 mellette, 42. Ellene, még felsetettem a kérdést. Akkor elektronikusan szavazzunk. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Ó. Háromszáz. 43-as, az előzőről inkább ne is beszéljünk. Lezárom a szavazást. 343-as mellette. Ellene ritka kapcsolat, ezt elektronikusan is rögzítsük. 343-as. Lezárom a szavazást. 49 ellenében elutasítottuk. 344. Mellette, ellene, tartózkodás elut- elutasítottuk, 345 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, most a 346-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 349 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. 349. 349-esről szavazunk. Oszn. Lezárom a szavazást. 31, 32 ellenében elutasítottuk. 350. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 351 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 352 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 353 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 354 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 357-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 355 mellette, mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 356 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 358 mellette ...359-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 360 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 361 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 362 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 367-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 368 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 369 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 370 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jön a 68-as paragrafus, több módosító egyszerre, amely megfelel egymásnak. Azt majd még elmeséljük, hogy miről is van itt szó. Miről van itt szó? támogatja ezen módosítók csoportját? Alió Mari, Dzsambeszki, Grip, Henkel, Soprád, Mikolásik. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 378. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 379 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 377 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 380 mellette elfogadtuk, a 378-as, 381 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 382 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig 383, 84, 85, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 387 mellette ellene elutasítottuk. 388 mellette ellene elutasítottuk. 389 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 390 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 390-es. Lezárom a szavazást. 35 mellette, 28 ellene elfogadtuk. 391 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 392 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 397 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 398 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 399 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 400-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 404 mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan szavazzunk, mert ez túlságosan szoros volt. Die Abstimmung. Lezárom a szavazást. 20 mellette 34-en ellene, 21-en mellette 34-en 21 mellette 34-en ellene elutasítottuk, 405 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 406 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 412-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 413-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tessék? Négyszáztizenhármas. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 29-en ellene. Elfogadtuk. Most akkor 414-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem ugyanaz a többséggel elfogadtuk. 415 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 416 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 417 elfogad, ö, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy tizennyolc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 419 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 421 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 422 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 420 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 423 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, ez a 423-as volt, jó. 424-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük de azt hiszem, hogy elutasítottuk. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Harminckettő-harminchárom ellenében elutasítottuk. 425 mellette. 425 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 434 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 431 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 429 mellene, <laughs> mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 428-as mellette, 428 mellette ellene elfogadtuk. 427 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 430 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 433 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 436 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 432 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 437 mellette, 417-et mondott az elnök, 437-es mellette ellene elfogadtuk. 435 nyelvi, 438 mellette ellene elfogadtuk. 439 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, elfogadtuk. Ellenőrizzük. 439-eset. Abgeschlossen. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 30 ellene elfogadtuk. 440 mellette, el, nem, 441-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 442 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 444 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 445 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 446 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 447 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 448 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 449 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig elérkeztünk a 450-es módosítóhoz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 451 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 452 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. A szavazást lezárom. 32-29 ellenében elfogadtuk a 453, 54, 55 egyszerre mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 456-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító 5-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 457-es mellette ellene tartózkodás elfogadott, 458-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 459-es mellette ellene tartózkodás. Még egyszer, 459-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 460-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 463-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 462 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 464 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 465 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 466 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Köszönöm, hogy Lezárom a szavazást. zu 32 zu 32. 32-32 arányban elutasítva. Most ez melyik volt? 467-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 468 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 469 mellette el, 469 mellette ellene elfogadva. 470 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 470-es. Lezárom a szavazást. 28-32 elutasítva. 471 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 472 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 473 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 474 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 475 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 476 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 477 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 478 mellette 477-est ellenőrizzük. Abszolút kislazom. Lezárom a szavazást. 29-36 arányban utasítva. Lochpiller asszony higgyen nekem jobban. 478 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 479 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 485-ös 486 os első részre szavazunk. Elfogadó Második rész. Ellene tartózkodás elfogadó. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan szavazunk. Eléggé zavaros volt. 43-as, ugye? Lezárom a szavazást. 30-31 arányban elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os két részben szavazunk első rész. El, el, el, elutasítva második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom. 29-34 arányban elutasítva, 49-es mellette elutasítva, 50-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellen tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellenet elfogadva, 58-as mellette ellenet elfogadva, 59-es mellette ellenet elfogadva, 61-es mellette elfogadva, 62-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 63-as de ellene tartózkodás elfogadva. Akkor ellenőrizzük. Mit tegyünk, ha a saját frakció sem hiszem valakinek? Más frakcióban még kevésbé hisznek. Gyáva váltok. Mellette 33-28 arányon elfogadva. Kettes módosító mellettelen tartózkodás elutasítva. Hármas mellettelen elfogadó. Négyes mellette ellene tartózkodás. Négyes mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32-31 arányban elfogadva. 5-ös mellette ellentartozkodás elfogadva, 6-os mellette ellentartozkodás elfogadva, 7-es mellette ellen elfogadva, 8-as mellette ellentartozkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene elfogadva szintén 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 33-29 arányban elfogadva. 19-es mellette ellen tartozás elfogadó. 20-as mellette ellen elfogadó 21-es mellette, ellen elfogadó 22-es mellette, ellen elfogadó 23-as mellette, ellen el, elutasítva 24-es mellette, ellen elutasítva 25-ös mellette, ellen elfogadva. 26-os mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 27-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva. A deve vélemény következik. Egyben szavazok az első négyről. Kezdjük. Deve egyes mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Deve kettes mellette ellene tart, elutasítva. Deve hármas mellette ellene tartaszkodás elutasítva. Deve négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadott, 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene ellenőrizzük. Már régóta tudom, volt valamire a szemlők reakciója. 33-27 arányban elfogadva. Deve 8-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, Deve 9-es mellett ellen elfogadva, Deve 10-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva szerintem. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 15-es mellette, ellene elutasítva 16-os mellette, ellene elfogadva 17-es mellette, ellene elfogadva 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette, ellene elfogadva 20-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 21-es mellette nem fogadták el? Ezek szerint 20-as. Elektronikusan szavazunk. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Igen. 49, 11 arányban elutasítva. 50, bocsánat, 51. 21-es mellette, ellene tartozás elutasítva. 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Női jogi szakbizottság egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es elfogadtuk. A hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hóha. Nem lehet igaz. Hmm, saját jelentést akartak írni. Az ötös, tőle 16-osig egyben szavazhatunk? 5-13 mellette, 5-től a 13-asig mellette, ellene, 5 mellette, ellene, elutasítva. 6-os mellette, ellene, elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellen tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 18 es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 20-as mellette, ellene tartózkodás. Mellette, ki van mellette a 20-as? Ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 es ellenőrizzük. Lezárom a feladást.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 ellene tartózkodás elutasítva 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 33 es mellette ellene tartózkodás elutasítva 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 35-ös mellette ellene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 31-27 arányban elfogadva. 51-esről szavaztunk, ugye? 52-es mellette ellenne tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellenne tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellenne tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellenne tartózkodás elutasítva. Hölgyeim és uraim! Nem tartom jó együttműködésnek, hogyha egy szakbizottság, aki véleményt ír, új jelentést akar írni 55 módosítóval. Nem hiszem, hogy ez a célra vezető eljárási módja ennek. Ezzel elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 igen, 8 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálni szeretnék az előadónak. Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion. Kisebbségi szavazás, a konzervatív frakció a maga részéről kisebbségi szavazást talált. So. Will ich jetzt vorweg sagen, es Tehát egy sor kollega levelet ír a mostani, mostani napirendel kapcsolatban a legutóbbi ülés jelentettük be ezt a rendi pontot, nem volt ellenmondás ezzel kapcsolatban, így aztán le is folytatjuk ezt a napirendi pontot, amely most következik. Hol vannak az embereim? Ez is kell a kabátom is.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 Ich bitte Platz zu nehmen. Kérem mindenki foglaljon helyet. Colleagues who want not to stay. Azok a kollégák nem akarnak maradni, meg a látogatók kérem azonnal hagyják el a termet. We have one hour time. Yep. How many amendments? Paul Barnes? Vorher? Yeah.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 15 hmm? minutes? Hmm? 15 minutes Dear colleagues. Kedves képviselőtársak, hölgyeim és uraim, szeretném üdvözölni a orosz állami duma külügyi bizottságának elnökét, Alexei Puskov urat, aki nem először jár körünkben, ebben a grémium, ebben a házban. Tehát tekintetjük ezt egy ö, folytatásának is, a párbeszéd folytatásának közöttünk. Puskov úr 15 perces beszédet tartment, és aztán lesz 3-4 óránk az eszmecserére. A, meg fogom határozni, hogy mennyi hozzászólás idő jut egy-egy jelentkezőre, attól függően, hogy hányan jelentkeznek a listára. Tudjuk, hogy egy rendkívül feszült időpontban kerül sor erre az eszmeserére. A múlt végén a Müncheni Biztonsági Konferencián magam is részt vettem, ahogy többen közülünk egyébként, és megállapíthattuk, mennyire döntő fontosságúak ezek a napok, nagy, nagy súlynapok, ezek nem tudtuk, hogy ilyenek lesznek, amikor meg, ezt a meghívást átadtuk önnek. Wir wissen, dass diese Tudjuk, hogy ez a feszültség odáig haladt, Reméljük, hogy a, a megfelelő formátumban a párbeszéd révén enyhítető lesz ez a feszültség. Egyesek azt mondják, hogy az utolsó pillanatát éljük, a, a utolsó lehetőség, a békés megoldása, mielőtt az egyik fél fegyverszállítmányokat kapna. Az Európai Parlament világosan kifejezte a tévében álláspontját egy állásfoglalásban, amely meghatározó, hogy a nemzetközi jogot be kell tartani, az orosz a Krím megszállását, a kelet-ukrajnai események támogatása orosz részről sérti nemzetközi jogot, ezért fenntartjuk azokat a szankciókat, amíg a Minszki megállapodás minden pontja betartása, bevezetése nem, végrehajtása nem kerül, és így fogunk eljárni az Oroszországgal támogatott szeparatisták ellen, amelyeket szerintünk Oroszország támogat, Puskovúr lehet, hogy ezt másképp látja, Hát feltétlenül jelentős elemény volna, hogyha a kelet-ukrajnai fegyveres események, fegyveres cselekmények megszűnnének, és a Minszki megállapodás végrehajtása kerülne. Ez a pontja is. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament mindig érdekelt volt, és hát tovább is érdekelt az Oroszországgal fenntartó jó kapcsolatok mellett. Mindenképpen szeretnénk felfüggeszteni, amikor lehet a szankciókat, Fontos, hogy együttműködés alapján a partneri viszony helyreálljon, és a, azok a humanitárius kifogásaink is megoldást találjanak, amelyeket, amelyeket fölött nem lehet szemet hunyni, és egy nemzetközi jog betartása kerüljön, úgy gondolom, hogy a Helsinki megállapodás a Párizsi Karta és a Budapesti Memorandum, amely orosz aláírásokat is visel, bizony szól a területi integritásról, és ezeket, ezt meg kell őrizni, illetve helyre kell állítani a területi integritását a szuverén államoknak, és meg ö, minden szuverén állam joga, hogy meg azzal szerződést, megállapodást, amely állammal kíván erről többször eszmét cseréltünk már. Nagy aggályom az, hogy az az érv, hogy három ponttal kapcsolatban, hogy itt történelmi igényekről lenne szó, vagy hogy a biztonsági igények nem vonnának kielégítve, vagy kisebbségeket vetnének szolgaságba Ukrajnában. Ugye erre lenne orvoslás az Európa Tanács körében. Tehát Európában ugyanezzel az indoklással száz helyen törhetnek ki háború, és, tehát a 100, 21. század politikában, nem visszatérni a 19. századi politikához, amely jövős újra háborút hozott Európában, ezért az ukrán, ukrán polgárok szuverenitásáról van szó, és az európai békéről, ezt kell helyreállítani, mert hosszú távon is instabilitáshoz vezetne Európában az, hogyha visszatérnénk a korábbi viszonyokhoz. Azt gondolom, hogy a rossz, a helytelen értékelés az a értékelés nem helytálló volt, vagy az avaló vádaskodás nem elégséges indok ahhoz, hogy a területén területeset megsértjük egy másik államnak. Ezek nem elfogadható indokok tehát, és nem elfogadható cselekmények. Az, így írnám le azt, hogy hogyan látjuk mi a helyzetet, egy rövid formában. Remélem, hogy ismét képesek leszünk arra, hogy ezeken az alapokon párbeszédet kezdjünk és folytassunk, mert választ kell adjunk azon felelősséget viselünk azon emberek szemében, akik megalázhatnak bennünket. Alexei adom meg a, megadom meg a szót. Köszönöm szépen, Elmár. Köszönöm, Elmár. elfogadtam Elmar Brock meghívását, akit már jó ideje ismerek, bár tudom, hogy az Európai Parlamentben többség, a többség egy már meglehetősen ö, szilárd álláspontot foglalt el ezek kérdések kapcsolatban, úgyhogy nem életem legkönnyebb előadását tartom nem könnyű a közönség ilyen értelemben. Ugyanakkor egyszerű döntés lett volna az, hogy megúszom ezt a kritikát, és nem fogadom el a meghívást. Ugyanakkor azt gondolom, hogy bár a hevesek az érzelmek egy kérdésekkel kapcsolatban, és olyan időket élünk, amikor a, a vádak, a vádaskodások csinálják a politikát, mégis úgy gondolom, hogy meg kellene próbálnunk újraindítani a párbeszédet. Ahogy, és itt hangsúlyoznám, François Hollande és Angela Merkel készségét arra, hogy jelezték, hogy újra nyitottak, hogy újra kezdjük a párbeszédet, annak érdekében, hogy teljesen kicsúszanak a kézből az események. Nos, ezért jöttem el Strasbourgba, és ezért beszélek önök előtt. Nem az a célom, hogy ideológiai háborúskodásba keveredjek önökkel, nem az a célom, hogy elfogadtassam önökkel az orosz álláspontot, ez sem lehet célom, nem? Van egy francia közmondás, azokat próbáljuk meggyőzni, akiket már megtérítettünk. Nehéz a már megtérteket áttéríteni. Ám szeretném vázolni a, a a helyzet néhány olyan pontját, amely talán más fényben áll, mint ahogy önök gondolják, és ahelyett, hogy a vádakat összemérném egymással. Annak idején, amikor Kievben és Moszkvában a, ezért voltak olyan fontosak a találkozók, azért volt fontos ez a két találkozó, mert ez a háború sehová sem vezet. Olyan ugyanakkor ez a háború nagyon sokáig eltarthat, méghozzá egy alacsony intenzitású konfliktusként, ahogy ez szeptember elejétől január elejéig tartott. Egy alacsony intenzitású konfliktus, egy-egy kirobbanó konfliktussal. Ugyanakkor ez a háború öntápláló is lehet, hatalmas gondot jelenthet az európai biztonság szempontjából. Azt gondolom, az, eh, ahogy jól tudjuk, az Egyesült Államok azt mérlegeli, hogy fegyverszállítmányokat küldene Ukrajnába. Ez nagyon veszélyes fejlemény volna, és értértek François Hollandal, aki azt mondta, hogy ha ez megtörténik, akkor ez totális háborúhoz vezethet. Jól tudjuk, hogy indulnak ezek a dolgok. Először fegyverek érkeznek, aztán katonai tanácsadók, aztán katonák, hogy megvédjék a katonai tanácsadókat, aztán, aztán halálos áldozatok esnek, és egy teljes totális háború indul. Jól ismerjük Vietnám történetét, ugyanígy történt, ugyanígy kezdődött Vietnámra és a dolog, fegyverek érkeztek először, aztán nyílt csakos háború alakult ki. Tehát rendkívül veszélyes ez a helyzet, és nem gondolom, hogy, hogy a francia elnök és a német kancellár vállalta volna e kezdeményezés nehéz munkáját, hogyha nem így gondolnák ők is. Kritikus fontosságú, hogy most leálljanak a harcok. Azért van ez így, azért, hogy fontos ez, mert nagyon sokan halnak meg Ukrajnában ma is, békés állampolgárok is. Az az elgondolás, hogy ezeket az embereket lázadók ölik meg, bizony, jelentős részben nem helytálló. Hadd adjak néhány számadatot. A múlt heti Donetszki adatokat ismertetném. 105 épület, lakóépület pusztult el, három kórház, két iskola, két óvoda, 37 ember halt meg, és százan, kb. százan sebesültek meg. Ezt nyilván nem a lázadók műve, mert hogy ők ellenőrzik Donetsket, mert pusztítanák. Ez nyilván egy adok-kapok eredménye, most az ukrán, az ukrán fél csapott. És nem azt mondom, hogy itt angyalok és ördögök ö, állnak egymásra szemben, csak azt mondom, hogy le kell állítani a harcokat, mert a hivatalos hivat, hivat, ENSZ adatok szerint is 5300 ember halt meg vagy tűnt el, és 10.000 ember sebesült meg. Már mostanáig. A titkos szolgálataik a Német Szövetségi Köztársaságnak, hogyha hitet hihetünk a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, azt mondja, hogy 57-en? 50 ezeren szám, vannak már az áldozatok. Tehát itt meg kell találjuk a kiutat ezen, ezen ijesztő számadatok fényében. Sajnálatos módon ez a harc nemzetközi politikai beavatkozás nélkül nagyon sokáig eltarthat, nagyon hosszú ideig tarthat. Mint tudják, minden háború a radikálisok malt már hajtja a vizet mind a két oldalon. Kievben is megtaláljuk ezeket, és meg bizony a felkelő között is, azokat, akik a végsőkig akarnak harcolni. És teljesen meg, ezek az emberek meg vannak győződve arról, hogy nekik van igazuk. Úgyhogy nem tudom, mi lehet a, a végpont Ukrajna esetében vagy mondjuk a halálzadók el tudják foglalni Kievet? Nyilván nem tudják elfoglalni Kievet, ez nyilvánvaló, és nem is céljuk. Akkor, akkor mi lehet a végpont? És mi lehet a végpont Kiev szempontjából? Hogy, hogy minden felkelőt kiűzenek, vagy megöljenek? Erre sincs lehetőség. Két offenzívát folytatott le alkotóban szeptemberben, meg januárban Kiev, és a két offenzíva eredmény kialakult egy, egy padhelyzet, nincs katonai megoldás, úgy tűnik, egyik fél sem képes döntő csapást mérni a másikra. Nagyon egyszerű volna azt is azt mondani, hogy fekete-fehér a helyzet, Kiev. A fehér a felkelők a feketék. Múlt héten a Rada, a felsőház Kievben egy állásfoglalás adott ki, amely szerint Oroszország agresszor országként lépett fel Ukrajnában. Kérdésem az, láttak olyan agresszív országokat, amely több százezer menekültet fogad be területére? Ha Oroszország agresszor, akkor miért talált 835 ezer kelet-ukrán menekült menedéket Oroszországban? Ez nem illik, ez a számadat a fekete-fehér felosztásba. Megmondom, miért nem. Ezek az emberek főképpen oroszok, akik biztonságosabban érzik magukat orosz területen. Ugyanakkor 150 ezer ember ha ugyanezeket a területeket, és Ukrajnában, Ukrajna más területein talált menedéket. Tehát még Kelet-Ukrajnában is megosztottság van. Egyesek Ukrajnában, Ukrajna másik részére menekülnek, mások meg inkább Oroszország területén érzik nagyobb biztonságban magukat. Éppen ezért, mert nem fekete-fehér a helyzet, politikai megoldást kell találnunk. És éppen azért, mert 7 millió ember lakik körülbelül Kelet-Ukrajnában. Végig kell gondoljuk, érdekelnünk kell, hogy ők mit gondolnak. Ezért kell e terület jövőbeli jogállását meghatározni, mert ez kulcsfontosságú lesz a probléma megoldásában. Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy a, a sorsukat majd csak Kievben döntik el. Attól tartok, hogy az ukrán válság nemzetközi válsággá vált már, nem belügy tovább szóval már többé, túlnőtt sajnos ezeken a kereteken, és a jogállás kérdése az alapja a hosszú távú békének. Nem csak tűzszünetről kell beszéljünk, amit aztán megvá- meg- megszegnek egy-két-három hét múlva, hanem tartós békéről. Mert azok az emberek, akik élnek, meg kell hallgattassanak ebben az ügyben, abban, hogy milyen jogállású államban, államformában e, éreznék magukat biztonságban. Ezt nem tudhatjuk le az ő fejük felett mi. És ha azt halljuk Kievből, ugyanazt a mantrát, hogy Ukrajna egységes állam marad. Nos, hát ezt, e, joguk van ezt mondani, ám nézzük szembe a tényekkel. Vajon az egységes állam mindig megfelelő válasz a több nemzetiségű helyzetekre? Emlékezzünk Szerbiára a koszovói válság idején, akkor is voltak vás, radikálisok, azt mondták, hogy Szerbia egységes kell maradjon, föltétlenül egy, egy, egy egységállam. Hát hol vezetett bennünket ez? Hát ha lett volna mondjuk egy, egy szokoszóval kapott volna valamilyen federatív státusz, teljesen más helyzet adódott volna, sokkal kevesebb változat Jugoszláviában és sokkal jobb megoldás lett volna. Nem azt javaslom tehát, hogy Ukrajna feltétlenül szövetségi állammá alakuljon, bár nekem semmi bajom a föderációkkal, ahogy egyébként európai politikusoknak közül soknak sincs baja ezzel. Németország, Oroszország, az Egyesült Államok is föderatív állam berendezkedésben működnek. Semmi baj ezzel. Látnunk kell, hogy ez a terület sajátságos státuszra tart igényt, milliók akarják így, nem lehet csak Moszkvában, csak Kijevben, vagy Washingtonban, vagy Brüsszelben eldönteni ezt az ügyet. Ezeket az embereket meg kell hallgatni, el kell mondják, milyen státuszú jogállású államban akarnak élni. Igen, Donbass, a, a, a Donbass térség ukrán része kell maradjon, ám azt is látni kell, hogy mindezen pusztítás és kíméletlen harc után nem mondhatjuk azt, hogy Kievnek, hogy jó, hát akkor most mégiscsak és kész. Mert hogy lesznek bosszúk, lesznek illegális, jogtalan cselekmények az ott élőkkel szemben. Úgyhogy valamilyen garancia, biztonsági garanciát is kell adnunk ezeknek az embereknek. Ezen garanciák szempontjából azt gondolom, hogy hogy közös erőfeszítésekre van szükség részünkről. Világos, hogy a kievi kormány több európai fővárosa szoros kapcsolatot tart fenn és épített ki. Például, ha a tűzszünet a kievi oldalon az európai hatalmak által, vagy államok, vagy az unió által garantált megoldás volna, ez jó megoldás volna. Oroszország pedig a, a felkelőkre lehetne hatással, annak érdekében, hogy hosszú távú legyen a tűzszünet, ne sértsék meg a felek rögtön azután, hogy megkötötték. És az ilyen jellegű, ezek a garanciák, amelyek remélem mérlegelésre kerülnek Minsk, Minskben szerdán, alapjául szolgálhatnának egy hosszú távú politikai fejleménynek. Bonyolult ezt a politika megoldás, ezek nem egyszerű ügyek. Emlékezzenek le, milyen sok idő kellett ahhoz, hogy Európa rendezze a koszovói kérdést. Mint tudják, nem értettük teljesen egyet a rendezéssel, de így vagy úgy tíz évbe tellett. Úgyhogy ne várjunk gyors megoldásokat. Ám hogyha a háborúnak vége, ha a politikai folyamat elindult, úgy gondoljuk legalábbis, ugye hát azt meg kéne célozzuk, hogy ne halljon meg több ember, ha egy, két év, három év kell aztán a továbbiakhoz, akkor haladjunk tovább, hogy az ilyen típusú válságokban ugye nincs egyszerű megoldás. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a mostani válságos helyzet ellenére nem az Európai Uniót nem tekintjük ellenségünknek. Bár a sajtó sokszor így festi le, ez nem helytálló. Mi az Európai Uniót úgy tekintjük, mint annak a kontinensnek a részét, amelyhez mi is tartozunk. Hallottuk, hogy a stratégiai partneri viszony az EU és Oroszország között megszűnt volna. Brüsszelből hallottuk ezt, és ha igaz is ez, hogy vége a, a partneri viszonynak, ez nem azt jelenti, hogy az EU-nak vége van, meg Oroszországnak vége van. Mindketten ugyanazon a földrészen kell együtt éljünk. Ezért gondolom úgy, nem hogy, nem, hogy erre szükség van, hanem, hanem megkerülhetetlenül szükséges az, hogy egy kicsit fölé emelkedjünk a kölcsönös vádaknak, és próbáljuk azt megvizsgálni egy, egy lépést hátratéve, hogyan tudjuk megoldani ezt a kérdést, ellenkező esetben sokkal veszélyesebb helyzetbe sodorhat bennünket. Köszönöm. Uh, I would propose that The coordinators have one and a half minutes, and then we come down. Azt javaslom, hogy a koordinátoroknak legyen másfél percük, és utána meglátjuk az időt. Klósz úr. Préda úr az első, aki szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Mikrofont kérnénk. Nagyon örülök, hogy eljött ma este hozzánk. Sajnos, ami az Oroszországért felelős előadónkat illeti, nem lehetett Oroszországban párbeszédet folytatnia, ugyanis Landsbergis úrnak, aki Moszkvába akart utazni, azt mondták, hogy nem léphet be az orosz területre, még akkor sem, hogyha nincsen szüksége vízumra, hiszen diplomata útlevele van. Úgyhogy örülök, hogy ön eljött ma hozzánk. Sajnálom, hogy nem akart ideológiai vitát indítani, hiszen az ideológiai kérdésben tett állásfoglalásait elolvastam, egyedek között azt, amikor januárban azt mondta, hogy a nyugat liberális ideológiája egyfajta totalitarizmus. És azt hiszem, hogy erről valódi vitát folytathattunk volna, amely elvezetett volna minket ahhoz, hogy megértsük az önök álláspontját, amit Lavrov miniszter pár órával ezelőtt is elmondott. Ő azt mondta, hogy saját önszántából csatlakozott Oroszországhoz a Krimfélsziget, hogy nincsenek orosz csapatok Ukrajnában, és olyan dolgokat mondott, amelyeket az 50-es, 60-es évekből a hidegháború Khrushchev idejéből ismerjük, és most önök így viselkednek. Azt gondolom, hogy az önök nagy problémája éppen abból adódik, hogy az önök politikai rendszere milyen. Puskov úr amikor azt mondja, hogy nincsen már stratégiai partnerség közöttünk, pont azért nincsen ilyen partnerség, mert az önök rendszere militarizálódik. Önök háborút akarnak, Puskov úr. Hogyha nem akarnak háborút, akkor egyszerűen állítsák le. Az önök felelőssége ez. Nem európai, nem kijevé a felelősség ez a háborúval kapcsolatban. Hogyha ezt le akarják állítani, ahogy azt ön most mondta, akkor állítsák le. Erre önöknek van lehetőségük a következő órákban, hiszen nagyon komoly most a helyzet, lehetőségük van arra, hogy ezt a jó szándékot meg is mutassák és elfogadják a valódi tűzszünetet, amely valóban elvezethet ahhoz, hogy lájjanak a harcok, és akkor az együttműködésről beszélhetünk. Köszönöm a figyelmet! Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, President. Firstly, Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek, hogy meghívták önt, hogy egy részt vegyen ez az ülésen, és azt hiszem, hogy egyetérthetünk, hogy le kell állítani a harcokat, ez egy biztonsági kérdés Európa számára. Ez meggyőződésem, hogy elnökünkhöz csatlakozva azt mondhatom, hogy amit a bevezetőben mondott Puskov úr, amit ma mondott, az ö, attól, amit Lavrov úr és Putyin urak mondtak a hétvégén, vagy például az orosz televízióban látható itt az Európai Unióról, ott mást mondanak, és igenis a párbeszédben mi is érdekeltek vagyunk, fel kell tárni azt, hogy milyen irányba haladunk, hogy tudjuk megmagyarázni, hogy tudjuk javítani a helyzetet az, amit ma mondott, hogy békés megoldásnak a hívai. Itt azt látjuk, hogy az önök kormánya viszont nem tartja be a Minszki megállapodást, hogyha ténylegesen békés megoldást akarnak, akkor integritásról és bizalomról van szó. Számunkra, sokak számára világos, hogy Oroszország nem teljesítette, amire kötelezettséget vállalt Minskben. És ismerjük, hogy milyen választ adtak erre. Furcsának tartom, Puskov úr, hogy egy koszovói megoldás mellett tennék le garast. És e, azt gondolom, hogy Szerbia esetében sem megfelelő álláspontot foglaltak el. Köszönöm, elnök úr. Puskó úr, a konzervatív frakció nevében mondhatom, igaz, hogy az Európai Unió belüli, sőt, kapcsolatok, sőt a brit-orosz kapcsolatok is a háború, hidegháború óta nem voltak ilyen mélyponton. Litvinenko meggyilkolása óta, ami valósz, úgy tűnik az FSB, az orosz titkosszolgálat keze volt a dologban. Ahogy azonban irredent a revansista napirendjét folytatja az elnöke az új rossz területek új Oroszország kialakításával agresszív háborút indítva, véleményem szerint, a békés Ukrajna ellen. És Philip Hammond, hazám külügyminisztere, ezt a viselkedést egy a múlt századi európai zsarnok cselekvésének nevezte inkább, mint a modern európai országénak. Nos, ezek fényében frakcióm persze diplomáciai megoldást eh, látna kedvezőnek, E, e az, hogy a Minszki új forduló jól haladjon, ám attól tartok, sőt, azt gyanítom, hogy az ön elnöke, Putyin úr, valam, e, a Donetszki és Luganszki fegyveres bábjai azt gondolják, hogy a, a hatalom és a katonai erő az egyetlen érv, és a, a, úgy, orosz tüzérség ö, támogatja őket a határon túlról. Az én hazám az önével együtt a budapesti megállapodást aláírta. Sajnálatos, hogy 94 óta nem sikerült ezeket fenntartani, és hogyha az önhazája e, a Minszki megállapodás új írását, Mariupol elfoglalását folytatja, és tovább szélesíti a folyosót a Krím felé, akkor frakcióm a szankciók fokozását fogja kérni az orosz bankok SWIFT hozzáférésének megtagadását, ami nagyon fájdalmas lesz az öngazdaságának, és egyetértek a Financial Times ezercikkével is, miszerint Ukrajnának meg kell adni azokat a katonai eszközekkel, amelyek megvédheti magát. Puska úr továbbra is fenntartja azt a fikciót, hogy itt lázadokról lenne szó, szóval senki sem tud ezzel félrevezetni az, hogy befolyással vannak rá, az alul becsüli helyzetet. Az ön elnöke egy pánszláv Oroszország, amely Ukrajna egészre kiterjesztené kezét, és a stratégiai partnerségnek vége Putyin Oroszországával arra. Thank you, Chairman, indeed. Mr. Pushkov. Köszönöm, elnök úr. Puskov úr, orosz, Putyin orosz elnök április 17-én, 2014-ben, egy hónappal Krím annektálása után a következőt mondta. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az úgynevezett Novorosszia a cári időkben, Harkov, Lugansk, Donetsk, Nikolajev, Herson és Odessa akkor nem voltak Ukrajna részei. Ezt mondta Putyin azon terület központja Novorossziszk volt. Ezért hívják a területet Novorossziának. Ha jól értem, Novorosszia egy tágabb fogalom részét képezi az Ruszki Mir fogalmának. Puskov úr, hogy hol kezdődik Novorosszia, és hol van, önök, ön szerint hol van a Ruszin a vége, és hol kezdődik a Novorosszia? És van-e bármilyen jogi megállapodás a milícia és az orosz föderáció között, amelyet ön felkelőknek nevez? Bizonyos források szerint mindenféle hadi fegyverekkel látja el Oroszország ezen harcosokat az ukrán állam ellen. Köszönöm. Muchas gracias, muchas gracias, eh, presidente. Bueno, por fin. Köszönöm szépen, elnök úr. Most végre meghallgathatunk valakit Oroszországból itt a szakbizottságban. Mindeddig csak olyan dolgokat hallottam, amik nagyon megrettentek. Azt hallottuk, hogy rettenetes dolgokat követnek el Ukrajnában az ukrán nagykövetet is behívatták, eh, és ő elmondta, hogy katonákat küldenek. Most végre meghallgathatok valakit Oroszországból, anélkül, hogy különböző interpretációkat hallok, csak eh, azt látjuk, hogy eh, sokan destabilizálták a helyzetet, például Ukrajna is úgy gondolja ön, hogy egyes európai államok, tehát az atlanti partnernek az a célja, hogy zűrzavart okozunk. Mit javasolnak. Önök erről lennék kíváncsi. Oroszország egy ö, fegyverszállítást az Egyesült Államok részéről hogyan fogadna, hogyan ítélne meg? Ezek komoly fegyverek lennének, például hordozható páncélos elleni fegyverek. Kúzó úr ebben a szakbizottságban mindenki hozzászólt, az oroszok korábban is, Karaszúr delegációjában is az oroszok hozzászóltak, és ne keltse azt a benyomást, hogy az elmúlt 12 hónapban ö, ö, senki se érkezett ide Oroszországból. A véleményet annak ellenére elmondom. that... Én is örülhetek annak, hogy közvetlenül tehetünk fel kérdéseket Puskov úrnak. Én sem találkoztam orosz kollégákkal Moszkvában, mert nem engedtek, az orosz hatóságok nem engedték, hogy belépjek a Seremetyővé reptéről orosz területre úgyhogy nem volt alkalmam az oroszféle tárgyalni. Ezért érdekel most különösen, hogy most az ön beszéde után megtudhassam, hogy miért nem működött a Minszki megállapodás. Hiszen minden, amit mondott, az, az, meglá, az, az megléphető lett volna már a Minszki megállapodás alapján is. Aztán ott is kérdezem, a Dunában miért nincs vita és döntés az ukrán helyzetről? Ön a beszéde alapján azt a benyomást keltette, hogy semmiféle orosz részvétel nincs a konfliktusban. Én meg kell mondjam, hogy ez, ez kétlen. Mert egyre több hang, ha hat Oroszországból is, katonai szakértők is azt mondják, hogy vannak orosz katonák Ukrajnában harcolnak, de önkéntesként harcolnak. Egyre több kép látható orosz fegyverek, orosz jég, harci járművek, gépjárművek láthatóak. Úgyhogy ezért kérdem, önnek mi a véleménye? A Duma és a Kreml mikor ö, lesz hajlandó egy olyan kompromisszumra, amit már egyébként Minskben megkötöttek hónapokkal ezelőtt? És mennyire hajlandóak tovább lépni a Minszki megalapodáson a terület kérdés kapcsán, és a liberális, ebben csatlakozom a liberális kollégám által feltett nagyon súlyos kérdéshez. Grazie, Presidente, grazie anche, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Puskov elnök úrnak, hogy eljött ma hozzánk. El tudom képzelni, hogy nem könnyű a jelenlegi helyzetben ide eljönnie. Egyetértek azzal, amit mondott, hogy itt nem angyalok és ördögök harcolnak, nem fekete és fehér a kép. Platón pár évszázaddal ezelőtt azt mondta, hogy a háború első áldozata mindig az igazság. Ami az önelemzését illeti, azt mondta, hogy nincsen katonai megoldás. Egyetértünk. De hogy katonailag egyik fél sem kerekedhet felül, ezt már nem mondhatjuk. Azt gondolom, hogy sem az európai fél sem, egyik fél sem tudná elfogadni a katonai megoldást. Ez egy nagy kötélhúzás, két szuperhatalom között, egy szuperhatalom között, és egy olyan hatalom között, amely szeretne szuperhatalommá válni, és ezért messze túlmegy az ukrán határokon ennek a konfliktusnak a határa. Ami a mostani helyzetet illeti, hogyha megerősített autonómiára vonatkozó javaslattal élnénk ezen térségre vonatkozóan, mint az déltiló esetében már ismeretes. Nos, amit a föderációról mondott. Tehát, hogyha egy ilyen jellegű javaslat születne, erre a Kreml hogyan reagálna? Valódi, fenntartható megoldást találhatnánk így, amelyet önök is betartanának? Grazie, Presidente. E, anche io mi... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Örülök annak, hogy nagy követőr jelen van, tehát pozitívan viszonyulok ehhez. A kérdésem az EU-orosz kapcsolatokra vonatkozna. Természetesen látjuk a konkrét eseményeket, ezek aggályokat okoznak valamennyünk esetében, de látnunk Merkel a kapcsolatok gyengeségét Oroszország és az EU között. Volt egy kezdeményezése, amit most beindítottak a francia és a német vezetők, de hát ezzel viszont az Európai Unió külkapcsolataitásnak alá milyen következményekkel járhat az, hogyha aktívabb szerepet vállal az Európai Unió a földrajzi adottságokat tekintve természetesen Oroszország egy európai ország. Látunk itt egy veszélyt, komoly véleménykülönbség alakulhat ki, és ellentét alakulhat ki Európával, ha nem sikerül kezelni a helyzetet. Lehet, hogy aktívabban kéne tárgyalunk egymással. Most egyébként sokan azt mondják, hogy fegyverszállításokat is alkalmazni kellene Ukrajna irányába, és azt gondolom, hogy figyelembe kéne venni a területi sérthetetlenség elvét. Hogyan vélekedik az orosz kisebbség helyzetéről egyébként? Nos az orosz delegáció vezetője, Karasz úr, szót kér, nem? Landsbergis úr. Köszönöm. Hagy fejezem ki, hogy sajnálom, hogy az Európai Parlament tényfeltáró missziója nem lépett ebbe Oroszországba két héttel ezelőtt, és nem jött létre ez a misszió. Ugyanakkor Puskov úr, ön itt van, önt meghívta az Európai Parlament, és ön elmondhatja az álláspontját itt. Szerintem ez meghatározza a nyugati világ meg az önvilága közötti különbséget. És ezt a szakadékot még mélyíti az a tény, hogy Oroszország nem vállalja azokat a normákat és kötelezettségeket, amelyeket maga vállalt magára. Hölgyeim és uraim, tudják, hogy több mint 1435 európai bírósági döntés nem hajtott végre Oroszország emberi jogi döntéseket a Oroszország a szabadkereskedelmi vállalásait is megsértette, négy ebből vitája van az EU-val. Folytatnám a Budapesti memorandum, a Helsinki, ENSZ karta, amiket mindig mind megsértett Oroszország. A Minszki protokoll tavaly augusztusban írták alá, az orosz nagykövet aláírása van rajta, miszerint ez szerint Oroszország vállalta, hogy követi azt. Oroszország azonban még a kisfiát sem mozdítja, még csak meg sem próbálja úgy, sem próbál úgy tenni, mintha tartaná magát a Minszki megállapodáshoz. Önök, amikor elutasítják a mi jó, jó szándékunkat, semmibe veszik a mi jó szándékunkat, a mi értékeinket, a jogállamiságot, minden értékünket, félre söprik. Down the speaking time to one minute now. Most már csak egy percben adom meg a szót mindenkinek. Pikula úr. Thank you. Mr. President, thank Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Puskov úr az előadását. Azt mondta, hogy minden konfliktus elején először fegyverszállítással kezdődnek a konfliktusok, és utána eszkalálódik az. Ukrajnában a területekkel mi történik? Emlékeztetnék rá, hogy Oroszországba küldtek, átadták az atomfegyvereket 94-ben aláírták a budapesti memorandumot, ez továbbra is él és kötelező Oroszországra nézve. Köszönöm. Elnök Kányértek képviselő. Puskov úr, azt szeretném kérdezni, hogy Oroszország mikor fogja ratifikálni a nem azt a büntetőjogi egyezményt, amelyet aláírt vagy azért nem ratifikálták, mert előre látták, hogy eljön majd az eh, a nap, amikor az ukrán területen harcoló orosz elitkatonákat majd bíróság elé állítják az Ukránában elkövetett bűncselekményeiket. Köszönöm Fleckenstein úr, öné a szó. Herr Puskov, Sie haben gesagt... Puskok úr, ön azt mondta, hogy a stratégiai partnerség nem áll fenn, legalábbis mi ezt mondtuk volna. Mi ezt jobban sajnáljuk, mint ön gondolja, mert erre szükség lenne de hát ennek éppen feltétele az, hogy új megbízhatóságot teremtünk, ami azt jelenti, hogy ha problémáink vannak, akkor ezeket meg is tudjuk oldani. Ön azt mondta, ez nem fog gyorsan menni, ebben egyetértünk, én is így vélekedek, de egy új befagyott konfliktust nem kívánunk felidézni, megidézni. És sok mindent tisztázni kell, ami a lelkünket nyomja mindkét oldalon, de ehhez szükség van fegyverszünetre, emellett fog harcolni ön is és mi is, de engedje meg, hogy szkeptikus vagyok, de számítunk önökre, ne okozzon csalódást nekünk. Köszönöm szépen. Dímes Mákar úr. Köszönöm szépen, Puskov úr, üdvözlöm Önt, és köszönöm a párbeszéd folytatására való készségét. Összefoglalva az Ön beszédét, ezt két mondatban lehet összefoglalni, azt mondta, hogy a háború sohasem vezet. Kérdésem, hogy akkor miért importálták a háborút, vagy exportálták a háborút Ukrajnába? Ezt a hibrid háborút, amely kialakult Kelet-Ukrajnában. Oroszország mindig tagadta, hogy részt vett volna ebben a háborúban, ám az Orosz Federációtól sosem kaptam arra a kérdésre választ, hogy akkor honnan jönnek a nehéz fegyverek, a, a, a hadianyag és az egyéb szállítások. Talán megválaszolná ezt a kérdésemet most? Második kérdésem, Nagy Szabcsenka asszony mikor bocsátják szabad lábra, akiket hamis vádakkal tartnak fogva Oroszországban, Moszkvában minden nemzetközi jog, jogszerűséget megsértve. A nemzetközi joggal mi a helyzet? Köszönöm, Brokkor. Azt gondolom, hogy teljesen eh, hibás Oroszországgal kapcsolatban hegemoniáról beszélni, hiszen ez egy óriási stratégiai probléma. Én 30 éven keresztül voltam haditudósító. Soha nem volt semmilyen külső kötelezettség, belső okok vannak Kelet-Ukrajnában, még akkor is, hogyha ez nem tetszik mindenkinek. Voltak választások, amikor azt kérdezzük az otani lakosságnál, hogy hányan szeretnék megvédeni az országot, összesen 20%-uk szeretné védeni Ukrajnát. Ami az eszkalációt illeti, ezzel kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Oroszország úgy gondolja, hogy a budapesti memorandum még mindig végrehajtandó, ez egy alapvető kérdés. És milyen megoldást találnak a Donbassi és a Krimi térségre vonatkozóan? Végül pedig eh, el kell, hogy mondjam, hogy ratifikálni kellene a TPI létezését, de ezt Izraelre és az Egyesült Államokra is alkalmazni kellene. Muchas gracias, señor presidente, señor Puskov. Seguramente no... Köszönöm szépen, Puskov úr. Nyilván nem értünk teljesen egyet, de számos másokkal sem. Tehát ő azt mondta, hogy észszerűsége kell törekedni, és a háborúnak véget kell vetni, és nem az összes hozzászóló kolléga volt ennyire határozott a harcos hang, szerintem nem illik igazán az Európai Parlamenthez, és a nemzetközi kapcsolatokban ugye geopolitikai megfontolásokra is figyelni kell, nem csak ideológiai megfontolásokra, itt nem csak szimpátiáról van szó. Az orosz rezsim olyan, amilyen mm, itt a parlamentben különböző politikai erők vannak, és vannak olyanok is ezek között, akik azt szeretnék, hogy Európa méltányolja a helyzetet, és az Európa a nemzetközi jogra támaszkodjon. Az Egyesült Államok esetében is el kell törekedni, az Egyesült Államok sem mindig a nemzetközi jog alapján lépett fel. Bütikhofer úr. Köszönöm szépen, Puska volt, hogy eljött ide. Örülök, hogy eljött. Köszönöm Puskov hogy eljött ide. Tényleg a kérdésem az, hogy keményen fog dolgozni azon, hogy biztosítsuk, hogy a parlament képviselői el tudjanak utazni Oroszországba mostantól kezdve. Második pont úgy gondolja, hogy orosz akciók ebben a konfliktusban kompatibilisek a Párizsi kartával. Harmadik pont, az szerb OECD elnök a szeparatistákat kritizálta, hogy nem tárgyalnak egy fegyverszünetről a Minszki megállapodás alapján. Ön hogyan tudja ezt kommentálni? Plenkovics úr. Hvala lijepa predsjedavajući kolega Brok. E, gospodine Puškov, hvala što ste došli danas pred Obanjsko. Köszönöm szépen. Brok úr, Puškov úr, köszönöm, hogy eljött a külügyi szakbizottság ülésére. Fontos, hogy az Európai utat járja minden ö, szomszédország is, és saját maga választhassa meg jövőjét, ha Európa jövőt akar, akkor azt Oroszország szomszédjaira is igaz kell legyen ez. Mi Oroszország véleménye a nemzetközi jogszerűség kérdéseiben, ezen szabadság, önrendelkezés szabadság tekintetében. És vajon az orosz dumában miért támogatják oly sokan ö, a Krímfélsziget annektálását, amely megsérti a nemzetközi jogot? A Milosevic szerb rendszerére emlékeztet bennünket ez a modell, ez pedig nem tesz jót ez összehasonlítás sem Oroszországnak, sem szomszédának, sem az egész földrésznek, ahol együtt kell éljünk a jövőben majd. Manikins. Thank you, Chair. Manikins. Köszönöm, elnök úr. Őszintén tisztelettel uh, oroszal szeretnék most, oroszul szeretnék most hozzászólni, hiszen van tolmácsolást. Lettország képviselője vagyok, és azt gondolom, hogy Lettország tudja talán a legjobban, hogy az Oroszországgal befagyasztott kapcsolatnak milyen közvetlen hatása lehet a határainkra. Az Európai Unió, ahogy ön mondta, nem ellenség Oroszországnak, de kérem mondja el, hogy milyen lépéseket kész Oroszország meghozni holnaptól, hogyha holnap valami csuda folytán az összes európai szankciót befagyasztják Oroszországgal kapcsolatban. Thank you very much. Uh, first of all, thanks for not trying. Gáler úr, köszönöm. Köszönöm, hogy nem próbál meggyőzni bennünket arról, hogy csapataik és fegyvereik nincsenek Ukrajnában. Másodszorban én is azt követelem, hogy Nagyja Sápcsánkot a megfelelő hatóságok erre eh, engedjék szabadlábra, semmi joguk nincs letartóztatni. Harmadsorban Oroszország miért nem engedi be a területre az EBSZ képviselőit? akár csak drónokat is, hogy megvizsgálják a helyzetet. Önök, mint az EBSZ tagjai nem bíznak ebben a szervezetben, abban, hogy ez egy objektív intézmény volna? Aztán még egy kérdés. Beszélt arról, hogy a Donetszki és Luhanszki etnikai összetétel milyen. Ugyanígy lehetne Harkovra, Dnyepropetrovskról, Ogyeszáról vagy Kievről is beszélni, ott is etnikai, többféle etnikai lakosság van, úgyhogy ilyen etnikai érveket nem lehet forgatni. Önök milyen garanciát tudnak arra adni, hogy ha létrejön a fegyverszünet, akkor az étvágyuk végre nem terjed tovább majd? Monsieur Président Mélenchon. Merci. Köszönöm, elnök úr. Azon tiszteletem ellenére, amelyel Brock elnök úr felé irányulok, egyáltalán nem, érek, nem értek egyet a vezetőjével. Köszönöm Puskov úrnak, hogy eljött, és nem szeretném, hogyha azt gondolná, hogy az európai közvélemény azon a szinten van, mint amit itt a teremben hallhatott. Franciaországban nagyon sok politikus és akár a miniszterelnökünk is elmondta, hogy az orosz ellenes hisztéria sehova sem vezet Európában. Senki sem fog háborúzni Oroszország ellen, kivéve az őrültek, vagy senki sem fog Ukrajnában az atomerőművek közepén beavatkozni, ez abszurdum lenne, tehát az itteni túlzásoknak azért véget kell vetni. Nem hiszem, hogy önök lennének az agresszorok, itt egy szóban beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államok hogyan lép fel Ukrajnában, és hogy egyfajta hidegháborús helyzet alakulna ki, ami egyáltalán nem felel meg a mostani valóságnak. A hétvégén az elnökeink az ön elnökével tárgyaltak. A kérdésem az, hogy milyen intézkedéseket hoz az ön parlamentje azért, hogy azon a megállapodással kapcsolatban, mely a hétvégén volt kialakulóban, döntést is hozhassanak, hogy Oroszország letéteményese legyen annak, hogy ezt a megállapodást be is tartják. És még egy szóban, hogyha megengedi Brok elnök úr. A franciák mindig hálásak lesznek Oroszországnak azért, hogy felszabadította az országainkat a második világháború után, és tudjuk, hogy 20 millióan haltak meg Oroszországban a mi szabadságunkért. Ezt sohasem fogjuk elfelejteni. Mr. Mélenchon, für die Befreiung Frankreichs waren auch die Engländer. Mélenchon úr, Franciaország felszabadításában azért felelősséget vállaltak az amerikaiak és az angolok is, akik éppen most megtámadott Normandiában, amerikaiak és angolok szálltak partra. Nem felejtem el azt a helyet, amelyet az oroszok alakítottak ki ebben a helyzetben, és akkor önök se felejtkezzenek meg erről. And ich muss Ihnen sagen... Álljuk le. Nos, azt szeretném mondani, hogyha egyetértenénk, akkor megkérdőjelezném a saját véleményemet. Most pedig Soprát kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kiemelni, hogy milyen jól szórakozom, amikor a kollégáimat hallom, akik kioktatják Oroszországot a szabad szabadságjogokról, miután szankciókat vezetnek be nagyon sok orosz polgára vonatkozóan. Hát eléggé vicces azt látni, hogy itt a parlamentben mennyire szeretünk megleckéztetni valakit, és közben nem alkalmazzuk az alapelveket. Másodszorban emlékeztetnék egy történelmi tényre. 1981-ben Franciaország és Németország egy euró-szibériai gázvezetéket akartak kialakítani. Az Egyesült Államok szankciót vezettek be, Németország és Franciaország a hidegháborús időkben ellenálltak, és 82-ben az Egyesült Államok megad, beadta a derekát, és ezen szankciókat visszavonta. Most az Európai Unió kevésbé függ az Egyesült Államoktól, mint az Európai Gazdasági Közösség idején. Gondolkozzunk el azon, hogy miért van az, hogy ma az Európai Unió ennyire beadja a derekát az Egyesült Államoknak. Köszönöm, elnök úr, ami Preda úr agresszivitását illeti, és a kelet-európai országokat. Mindenkinek egy perc jut. Épp ez a különbség, hogy itt ebben a parban mindenki megszólalhat, és ugyanakkor a többség dönt az állásfoglásról. Nem csak azok szólhatnak, akik többséget kaptak, mert hogy liberálisan működik ez a parlament, hogy egyáltalán ilyen sokan szó kaphatnak. Gomes asszony most a következő. Üdvözlöm Önt, Puskov úr. Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy Oroszország nem vállalja el, hogy részese a háborúnak. Ön belátta, hogy a Don völgye, a Don medence Ukrajna része. Igaz ez Mariapóra is? Meg a Krímfélszigetre is? Azt mondta, hogy a Minszki megállapodás működéséhez garanciákra van szükségük. Milyen garanciákra van szükségük? Mr. Hácsi Gyorzsió. Hácsi Gyorzsió úr. Carlos Horizó, ki a Gordon Kiró Szeretném üdvözölni Puskovat, Mikrofont kérnénk. Mindenképpen aggaszt minket ez a hidegháborús hangulat, amely Európában kialakulóban van. Mint hogyha nem tudtuk volna levonni a tanulságot a korábbi háborúkból és több milliós háborús áldozatokból. A bizottságunk is ö, példákat próbált felhozni, és ö, nem sikerült eredményeket felmutatni. Nem értünk egyet azzal, hogy az Egyesült Államok Ukrajnába fegyvert szállítson, hiszen akkor még több lesz az áldozat ennek a háborúnak, és más lesz az eredmény. Azt gondolom, hogy ami a Vietnámra való utalást illeti, az teljesen helytálló volt. Mindenképpen el kell kerülni, hogy Európa kapuiban vietnámi helyzet alakuljon ki. Milyen szankciók ról beszélt, a külügyi bizottság elnöke egy federációról beszélt, itt megint csak a krimre gondolt? Kovács Evőz az utolsó. Köszönöm szépen, Poska for, hogy ellátogatott hozzánk. Azt gondolom, hogy jó együttműködést kell kialakítani Oroszországgal, hogy a 21. század kihívásainak eleget tegyünk, a fundamentalizmus, az terrorizmus, a klímaváltozás, az energiahiány, stb. Sajnos annak érdekében, hogy együttműködjünk, két félre van szükség. Nyilvánvaló, abban bízunk, hogy Oroszország a nemzetközi megállapodásokat betartja. Három kérdésem van. Az első kérdés a következő. Oroszország úgy véli, hogy a az 1984-es megforradalmat be kellett tartania, és a Gorbacsov úr és Bush elnök megállapodására is emlékeztetni kell, amikor új NATO tagállamokról beszéltek és tárgyaltak, mert sokan azt mondják, hogy a NATO a kötelezettségeinek nem tett eleget ebben a témában. A harmadik kérdés ön nem tart attól, hogy szélsőséges bal és jobb oldaliak virágoznak Európában. Puskov, Puskov úr. Alors voilà, j'ai 7 minutes pour répondre. 7 percben tudok mindezen kérdésekre válaszolni. Mikrofont kérnénk. Tehát a legfontosabbakra fogok most reagálni. Mikrofont kérnénk. Tehát néhány kérdésre fogok csak reagálni, nem mindegyikre természetesen, mert 7 percben az Európai Parlament külügyi bizottságának elnöke mondta nekem, hogy 7 percen van. Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy Oroszország mikor fogja ratifikálni a nemzetközi büntető törvényszékhez való csatlakozását, ezt a kérdést tette fel. Amikor az Egyesült Államok, vagy amikor Ukrajna ezt megteszi. Mert hogyha megnézzük a kérdést, akkor Ukrajna sem ratifikálta. Sok ország még nem ratifikálta, tehát Oroszországot sem lehet konkrétan emiatt semmivel vádolni. Volt egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy leginkább Oroszország területéről érkeznek az aknák. Nem, ez nincs így. Leginkább az ukrán hadsereg részéről történik a bombázás. Hogyha csak az egyik felet bombáznák, akkor azt mondhatnánk, hogyha a felkelők álláspontjait bombáznák, akkor azt mondhatnánk, hogy háborúról van szó, de nem. Itt városokat bombáznak. Donetskben 5-6 halálos áldozat volt a mai napon ezt nem a felkelők lőtték ki. Tehát nagyon sok bizonyíték van arra, hogy ezen bombázás az ukrán hadsereg részéről indul. Most nem fogom idézni azon forrásokat, amelyeket önök nem vesznek komolyan, de a Human Rights Watch úgy gondolom, hogy ez egy eléggé pártatlan szervezet. Az ukrán hadsereget azzal vádolja, hogy cluster bombakat, tehát vezetásbombákat alkalmaznak az Európai Parlamentben, az európai fórumokon, szerveknél ezen fegyvereket teljes mértékben jogszerűtlennek tartják. Ennek ellenére Ukrajna ezt használja. Még balisztikus rakétákat is használt az ukrán hadsereg, és ezt elismerte az Egyesült Államok külügyminisztériuma. Ezek bizonyítékok, ezek tények. Amikor azt mondtam, hogy nem olyan egyszerű a helyzet, pontosan ezekre a dolgokra próbáltam felhívni a figyelmet. Ami a Krimfélszigetet illeti, mindig visszatérő ez a kérdés. Megint csak elmondanám, hogy nem az orosz forrásokat fogom most citálni, hiszen más források is ezt megerősítik. A Gallup Incorporated közvélemény kutató, amerikai közvélemény kutató április 21-29-én készített egy közvélemény kutatást. 80%-uk a megkérdezetteknek azt mondták, hogy a krími népszavazás a krim lakosság véleményét tükrözte. Május 8-án a Pew Research Center, egy másik amerikai kutatóintézet, 91% mondta, hogy a népszavazás szabad és tisztességes volt. Hogyha a kérdéseik vannak, akkor a Pew Research-ről kérdezzék meg ezeket, ezeket nem én találom ki. Június 22-én, három héttel ezelőtt a GFK Group, egy német vállalat készítette a Krimfélszigeten felméréseket, és kiderült, hogy a lakosok 93%-a támogatja azt, hogy a Krimfélszigetet Oroszországhoz csatolják. Tehát ezek statisztikák, ezt a közvéleménykutatók, a nyugati közvéleménykutatók készítették, nem mi. Tehát itt mégiscsak egyfajta probléma van van itt valami. Még akkor is, hogyha ez önöknek nem tetszik, ez tény, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hogyha nem akar valaki a tükörbe nézni, az az ő baja, de a tükör valamit ö, mutat, amit komolyan kell vennünk. Bekiabálás a teremről, mikrofonon kívül. ami az Oroszországgal szomszédos országokat illeti, mi szerint kell-e félniük Oroszországtól. Nos, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy, és ezt minden szinten meg fogják erősíteni, semmilyen fenyegetettséget nem kell érezniük Oroszország részéről a szomszédos országoknak. Semmilyen veszélyről nem beszélhetünk. Örményország? Ez abszurdum. Teljesen abszurdum egy kicsit tanulmányozza a kérdést, jöjjön el Moszkvába és megbeszéljük. Megkapja a vízumot. Hívjon fel, megkapja a vízumot. Oroszország nem jelent veszélyt Európára vagy a nyugati világra. Máshol van a veszély. Az iszlám állam közel-keleten az, amely a nyugati újságírók fejét levágja. Oroszországnak semmi köze ehhez. Hadd mondjak el valamit. Propaganda, amikor Obama úr azt mondja, és persze itt őt nem lehet bírálni, hogyha jól értem, kivéve néhány képviselőnek, amikor Oroszországot az ebolához és az iszlám államhoz hasonlítja. Ez teljesen botrányos, felháborító. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a tényeket, akkor azt láthatjuk, hogy Oroszország az elsők között volt, amely felajánlotta a segítségét 2001. Eh, szeptember 11-i terrortámadások után. De ezt az Egyesült Államokban elfelejtették. Bush még nagyon jól emlékszik erre a telefonbeszélgetésre, amikor Putyin felhívta, és hogy utána, hogyha meglátjuk, hogy Párizsban mi történt, a Párizs események után is még egyszer elmondtuk, hogy szándékunk, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet Európával közösen folytassuk és ezt Putyin és Lavrov is elmondta, és igaz, amit most mondok, hogyha megkérdezik a szolgálataikat, láthatják, hogy mindig működik az együttműködés és az információcsere. És Oroszország mindig tájékoztatta a nyugati szolgálatokat olyan esetekről, amelyek amelyeknél felmerül annak a gyanúja, hogy a nyugati világban terrortámadásokat okozhatnak. És tudom, hogy miről beszélek. Ami az ebesszel kialakított kapcsolatot illeti, azt gondolom, hogy eléggé kooperatív az együttműködésünk az ebesszel. Vannak problémák, mindig vannak problémák, az EBESZ a jövő héten Moszkvában lesz Kanárba, az EBESZ közgyűlésének az elnöke csütörtökön Moszkvába jön, miután először Kijevben járt a múlt héten és remélem, hogy sikerül közös lépéseket tennünk, különösen, hogyha Minskben megszületik egy dokumentum, amelyet aláírnak az államfők. Elhangzott. A hölgy elmondta, hogy nem utazhatott be Oroszországba. Hát nem mi kezdtük ezt, ha őszinték vagyunk. Nem mi kezdtük azt, hogy fekete listára tesszük a képviselőket. Minszkel kapcsolatban, értem. Minsk nem elég. Amikor arról beszélnek, hogy megsértették a Minszki megállapodást, többször megsértették, mindkét fél megsértette. Ezért nem elegendő Minsk. Ennél stabilabb ö, megoldás kell Minszki alapokon. Amikor Minskről beszélnek, önök elolvasták a Minszki megállapodást? Tudják azt, hogy a Donetszki reptér, amelyek kapcsolatban az ukrán hadsereg januárig küzdött, már szeptemberben felszabad kellett volna, hogy felszabaduljon az ukrán hadsereg, már akkor el kellett volna, hogy hagyja. Úgyhogy most én nem akarok itt esetenként polemizálni, hiszen ennek nem lesz semmi eredménye. De hogyha a Minszki megállapodásról úgy beszélünk, mint az a Biblia lenne, akkor egy, először is részletesen kell ismerni azokat, másrésztől tudnunk kell, hogy mindkét fel megsértette őket ami a nemzetközi beavatkozást illeti, ezért van rá szükség, mert ez így a Minszki megállapodás alapján nem működik, ennél többre van szükség, ezért hoztak ilyen erőfeszítéseket. Végül pedig Budapest. Nos, ez egy olyan kérdés, amely a dolgok lényegébe vág. Sokat gondolkoztam ezen. Azt gondolom, hogy a dolgok lényege a nemzetközi jogból fakad. Komoly probléma van a nemzetközi joggal. Amikor Koszovót szeparálták Szerbiától, akkor Belgránt nem ö, bólintott erre rá, tehát az állam ellenében történt ez, sőt, Belgrád ellen még háborút is indítottak. Tehát ott a nemzetközi jogot megsértették, ez egészen egyértelmű. A nemzetközi jog megsértése megtörtént, amikor az Egyesült Államok az Irakban megjelent. Irakban megjelent. És 25 európai ország részt vett ebben a műveletben. Vagy fegyvert szállított, vagy csapatokat szállított, tehát összesen több mint 20 európai tagállam segítette ezt a műveletet, és ott nem beszéltünk arról, hogy a nemzetközi jogot megsértették volna. Líbia. Líbiában is legalább a 1973-as ENSZ határozottal kapcsolatban, a tripoli bombázással kapcsolatban legalább kétféle vélemény elfogadható, vagy létezik. Hogyha valaki nem tartja be a nemzetközi jogot, akkor nem várhatja el azt, mindenki más betartsa. Nem, nem mondhatjuk azt, hogy ez a memorandum nekünk nagyon fontos. Mikrofont kérnénk, mert kikapcsolódott. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt a nemzetközi jog működik, ott pedig nem működik, mert az úgy nekünk nem tetszik. Nos, én azért szólok most önökhöz, nem azért, hogy azt mondjam, Tehát azért szólok most önökhöz, javítja magát az előadó, mert azt gondolom, hogy másként kellene kezelni a nemzetközi jogot. Több szabályt kellene bevezetni, ami alapján tudhatnánk, hogy mit kell betartanunk. Hiszen, hogyha bizonyos kivételeket megengedünk, akkor másoktól sem várhatjuk el azt, hogy mindent betartsanak. Ami Koszovót illeti és Szerviát illeti, ez Pandora szelencéje. Brock barátom is elmondta, hogy ez egy külön eset. Na hát nagyon sok külön eset lesz, hogyha ez így kezdődik. A krimi félsziget is mondhatjuk, hogy egy külön, különleges eset, és más, még más ilyen eset, kivételes eset is lesz. Hogyha van egy kivételes eset, akkor lesz több is. Ez erre a válaszom. Amikor azt mondják, hogy itt az idő, akkor szeretném az Európai Parlament képviselőinek egy csoportját meghívni. Azzal vádoltak minket, hogy mi nem engedjük be őket. Szeretném most meghívni a képviselők egy csoportját, hogy jöjjenek el Moszkvába, és tárgyaljunk ezen problémákról. A delegációk jártak mindig a másik félnél. Legutóbb mi voltunk itt márciusban, elmár márciusban, Strasbourgban, és itt tárgyaltunk, úgyhogy most az Európai Parlamenten a sor. Nagy örömmel fogadjuk Önöket Moszkvában, szóljanak nekünk, és mindenki megkapja a vízumot. Köszönöm. Köszönöm szépen. megengednek talán még egy pillanatra néhány megjegyzést. Először is helyén való, hogy Oroszország több kérdésben konzultív módon együttműködött velünk, nagyon sok közös érdekünk van. A terület elleni harc, kereskedelmi kérdések, gazdasági kérdések, olyan problémák, amelyek Irakkal, Szíriával és az iszlám állammal függenek össze, és egy sor egy közös érdeket érintő pont van, ezért észszerű, hogy jó legyen a kapcsolat Oroszország és az Európai Unió között. Ám ez mindenképpen nemzetközi jog feltételen kell álljon. A Koszovó és a krími kérdés a drámai különbség van. Szerbia megtámadta Koszovót, és népírtást folytatott, míg a, krím, a Krímben nem sértette meg senki az orosz ajkúak emberi jogait. Ez drámai különbség a két helyzet között, nem lehet egyiket a másikról összevetni. Azt is látni kell, hogy egyetlen olyan eset sincs, amely megengedni azt, hogy egy állam terület integritását megsértsék. Ukrajnában semmi nem történt, amely felfüggesztette volna ezt a jogot. Ennek az alapján persze tudunk tárgyalni, és döntő fontosságú pont az is, e ahhoz, hogy a szerdai tárgyalások során valami kialakul megállapodás, akkor ahhoz Oroszország el kell ismerje, hogy fe, részes a konfliktusban. Annektálta Ukrajna egy részét, orosz fegyverek és katonák vannak Kelet-Ukrajnában, és Oroszország érintett fél a konfliktusban, ezért el kell fogadja ebeli jogállását, és így ezt a felelősségét vállalva tudja részét vállalni a konfliktus megoldásában. Ez kulcsfontosságú kérdés, nem lehet elbújni e dolog elől, nem lehet azt mondani, hogy Oroszország nem érintett fél a konfliktusban. Reméljük, hogy szerdán ez a fordulat beáll, és mindenki vállalja a felelősségét, és így akkor együtt tudunk természetesen működni a konfliktus megoldásában. Örülök, hogy rétrejött ez a eszmecsere ma, és reméljük, hogy tudjuk folytatni ezt az eszmecserét. Ám az Európai Parlament álláspontja világos. Az, az európai békerendet a békerendet el kell ismerni, és nem jogot be kell tartani. Ja.